nem töltenek be, amely az Európai Parlamenti tagsággal összeegyeztethetetlen, illetve még vizsgálják a, a mandátumokat. Gottfried Blum az EFD frakcióból kilépett, és a függetlenek, független tagok közé kerül. A néppárt a néppárt, az FND és a zöldek